Dear colleagues. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy elkezdjük a munkát. Nem utolsó sorban azért is, mert hosszú szavazás előtt állunk, és már is ezért elkezdjük az első napirendi ponttal, amely szavazás a GMO-król meg is adom a jelentéstevőnek, Részasszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Eh, nagyon sok munkát végeztünk már eddig, 314 módosítóindítvány, amikre mindjárt szavazni fogunk. Én csak köszönetet szeretnék mondani, illetve az árnyékjelentéstevőknek jelentéstevőknek is, és valamennyi kollégának sikerült a különböző különbségek ellenére politikai, nemzeti, regionális különbségek miatt sikerült összehoznunk egy olyan platformot, ami a kompromisszumot testesít meg, és úgy gondolom, hogy ez segíteni fogja a munkát, és a háromoldalú tárgyalásokat is hamarosan megkezdjük, de úgy gondolom, hogy a parlamentnek erős pozíciója lesz. Köszönöm szépen, és akkor most kezdhetjük a szavazást. Mindenkinél ott van a lista? És mindenkinek megvan a szavazókártyája, a voting kártya. Hát akkor kezdjük el. 155-ös módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodik-e valaki? Elfogadtuk. 156-os, 157-es módosító mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 158-as módosító kitámogatja, kiszavaz nemmel, tartózkodik-e valaki. Ezt ellenőrizzük most le. Il voto è aperto. Megnyitom a szavazást. il voto è chiuso approvato lezárom a szavazást ezt elfogadtuk emendamento 159 159-es módosító ez egy szóbeli módosító megadom Stiles kollégának a szót, hogy mutassa be a szót. Nem, nincsen rá szükség, hiszen le van írva a szóbeli módosító. Ellenzi valaki ezt a szóbeli módosítót? Nem ellenzi senki. Hát akkor szavazzunk a 159-es módosítóról, a szóbeli módosítóval módosítva mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Check. Il voto è aperto. Megnyitom a szavazást. túl, túl, két, túl sok két szocialista szavazott, bocsánat Matthias, de ez van. Most még mindig egyel több, rendben van. Akkor most lezárom a szavazást. Elutasítva. Sajnálom. Egyes kompromisszum kitámogatja, ki ellenzi kitartóskodott, elfogadtuk. De mit kezdjek vele? Hatos kompromisszum kitámogatja, ki ellenzi, kitartóskodott, elfogadtuk. Hetes kompromisszum. kitámogatja. Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. And now we go to the page 15. Most pedig a 15. oldalra ugrunk a szavazólistán. bocsánat, a, nem, nem oda, hanem a 244-es módosítóról szavazunk. 244-es kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki, elutasítottuk. 246-os módosító. kitámogatja. Ki ellenzi? tartózkodott-e valaki, elutasítottuk. 250-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 247-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 249-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 251 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 248 kitámogatja ki van ellenem? Ki tartoskodott, Ezt elfogadtuk. 253-as módosító mellettem. Bocsánat. 253-as oka fogyottá vált. 252-es. Mellettem. Ellenem. Én úgy láttam, hogy elutasítva, de ezért ellenőrizzük le. L'SND ha sempre un votante di troppo. Az SND-nek még mindig egy szavazattal többe van. Rendben van, lezárom a szavazást. Elutasítva. We have to go to five, six. 256. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. Check. Il voto è chiuso. Adopted, sorry. Lezárom a szavazást, és el is fogadtuk. 254-es. Ki van mellette, ki van ellene, kitartózkodott, elutasítva. 255-ös módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. caduto. 261-es okafogyott vált. Adesso votiamo l'emendamento venticinque Lássuk most a 25-ös módosítót. És a 256-ost, ez két azonos módosító. Ki támogatja őket? Ki ellenzi őket? Ki tartózkodott őtőlük? Elfogadtuk. Kétszázötvenhetes hiszen a 258-as oka fogyott a tehát 257, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Kétszázötvenkilenc Görling asszonyi mellettem, mellenem, tartózkodott-e valaki elutasítva. 262-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. A 26-os és a 263-as azonos, együtt szavazunk róluk mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük ezt le elektronikus módon a 26-ost és a 263 ost Ki van mellette, azaz, javít az elnök, megnyitom a szavazást. Még mindig egy szocialistával több szavaz. Rendben van, most már nem. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Emendamento 260. 264-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás. nem emelték fel kellőképpen a kezüket. Tehát még egyszer mondom, 264-es ki támogatja. Elnök úr, a szavazó listánk alapján ezen már túl vagyunk. Ah. you are okay. Igaza van. A következő módosító 269-es. No, 267 falls, because uh, one... Nem, a 267-es az um, okafogyottá vált, mert a három módosító közül az egyiket elfogadtuk. Tehát a 269-esről szavazom. Oké? Okay? In due parti. Kettő részben. Az első részről ki, ki támogatja az első részt? Ki van ellenem? Tartózkodik-e valaki? Elfogadtuk. Második rész. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Elutasítottuk, elutasítottuk. adesso abbiamo gli emendamenti duecentosettanta e. kétszázhetven ez a két módostó azonos de ezek okafogyottá válnak hiszen a 269 esről szavaztunk és el is fogadtuk 273-as Stiles kollega módosítója kitámogatja. Ki ellenzi? Kitartózkodik, elutasítva. 274-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 275-ös módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 28-276-os azonos, együtt szavazunk róla mellettem. Ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettő nyolcvan egyes mellette. ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük le. We have one SD more. Okay, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Emendamento 286. 286. Ki támogatja? Ki szavaz nemmel, ki tartózkodik, elutasítva. 288-as módosító két részben. Első rész, kitámogatja, kiellenzi, tartózkodik-e valaki, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. Most pedig a 29-es és a 287-esről közösen szavazunk mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 284-es fogyottá vált. 289-esről szavaznunk kell. 289-es kitámogatja, ki van ellene, kitartózkodik, Ellenőrizzük ezt le. Il voto è aperto. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítva. es ki támogatja? Ki van ellenem? Ki tartózkodik? Elutasítva. 291 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 292-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Votiamo il 294. 294 194. 294 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Votiamo il 296 decade. Votiamo il 297. 297-es. Ki támogatja? ki van ellenem, kitartózkodik elutasítva. Szerintem világos volt a többség, de hát akkor ellenőrizzük le. 297-esről megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Respinto. Lezárom a szavazást, elutasítva. 298. Ki támogatja? Ki van ellenem? Tartózkodás elutasítva. 31-es módosító. Tehát szavazunk a 31-esről mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 299 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 301, két részben. Első rész, mellettem, ellenem tartózkodással utasítottuk. Második rész mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 303-as módosító ki kiszavaz nemmel, Ki tartózkodik elutasítva. 302-es mellettem ellenem, tartózkodás elutasítva. Most pedig a hármas kompromisszumról szavazzunk. Ki támogatja szavazatával a hármas kompromisszumot? Ki szavaz nemmel? Ki tartózkodik? Elfogadtuk a hármas kompromisszumot. Most pedig a 310-esről szavazunk mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 311-es módosító. Ki támogatja? Ki van ellenem? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. De azért inkább ellenőrizzük le. 311-esről megnyitom a szavazást. A 311-esről. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Approvato elfogadtuk. Andiamo adesso all'emendamento 312 con un emendamento. 312-es Stász kollega módosítójával. Kérdezem, hogy ellenzi -e valaki a szóbeli módosítót? Nem ellenzi senki. Ilyen módon szavazzunk a 312-esről szóbelileg módosítva. Ki támogatja? Ki ellenzi? Hát ezt ellenőrizzük le, nem látom jól. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Andiamo adesso all'emendamento 1 sul citation. Egyes módosító preambulum bekezdésekről az előadói, ez a módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki, ezt elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Ki támogatja a kettes kompromisszumot? Ki van ellenem? Ki tartózkodik, elfogadtuk. Adesso votiamo l'emendamento 47 dei... 46-os Flanagan és Ferreira. 47-es. Ki támogatja 47-est? Ki van ellenem? Kitartóskodott, elutasítva. Ötvenes módosító két részben. Első rész kitámogatja, kiszavaz nemmel, kitartózkodott elutasítva a második rész, mellettem, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de hát ellenőrizzük ezt le. Csak a második részről, tehát megnyitom a szavazást. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Approvato. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Tovább megyünk, 53-as, ki támogatja az 53-ast? Ki van ellenem? Ki tartózkodik elutasítva? 54, mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 49-es módosító. Ki támogatja? Kiszavaznám már? Kitartózkodott. Nekem úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük le. Il voto è chiuso. Respinto. Abbiamo fatto bene a controllare. Elutasítva jó, hogy ellenőriztük. 52-es módosító. kitámogatja. Ki van ellenem? kitartóskodik. Szerintem elutasítva, de csak, csak, csak. Ellenőrizzük le. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást, elfogadtuk, gratulálok. Most a négyesről szavazunk ki támogatja. Ki van ellenem? Ki tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig az 58-asról szavazunk, mellettem. Ellenem. Elutasítva. 57-es, mellettem. Ellenem tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum. Ki támogatja a négyes kompromisszumot? Ki van ellenem? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 164 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 66-os mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 67-es kitámogatja. Ki van ellenem? Ki tartózkodik, ellenőrizzük ezt le. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, sőt el is fogadtuk. Votiamo adesso l'emendamento 65. 65. Ki támogatja? Ki è contro? Ki van ellenem? Ki tartózkodik, elutasítottuk. Votiamo adesso l'emendamento 6 The rapporteur... Hatos módosító mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Votiamo adesso l'emendamento 72. Most a 72-esről szavazunk. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. Votiamo adesso l'emendamento 76. 76-os módosító. Hiszen az összes előtte lévő okafogyottá vált. Nem is szavazunk erről sem, hiszen a 302-t és a 303-ast elutasítottuk. Ilyen módon az ötös kompromisszum a következő, melyről szavaznunk kell. Elnézést, de hát nem könnyű ez a szavazólistában navigálni. Tehát az ötös kompromisszumról szavazunk, ki támogatja ezt. Ki ellenzi, elfogadtuk. Nyolcvan négyes módosító, Péterle kollega módosítója ki támogatja ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Votiamo adesso l'emendamento 110. 110-es módosító a 10 ámú preambulum bekezdésről támogatja tehát a 110-es módosítót a 10A preambulum bekezdésről. Ki van ellene, tartózkodik? ezt elutasítottuk. Most pedig a 119-esről szavazunk, Kaputó kollega nyújtotta be mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. A 15-ösről és a 120-asról közösen szavazunk, hiszen azonosok, mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Votiamo adesso l'emendamento 123. 123-as módosító. Ki támogatja? Ki van ellenem? Ki tartózkodik? Ezt elfogadtuk. 125 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 126-os mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 129-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Most kettőről, a 128-asról és a 16-osról együtt szavazunk, mellette, ellenem, elfogadtuk. 127-es és a 130-asról együtt szavazunk, mellettem, ellenem, tartózkodásra elfogadtuk. 131-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 132-es módosító kitámogatja. Ki van ellenem? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 133-as módosító melletten, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 134-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 135-ös kettő részben. Első rész mellettem, ellenem, tartózkodását utasítottuk. A második részről ilyen módon nem szavazunk, hanem tovább megyünk, mégpedig a 18-as módosítóról szavazunk. 18-as módosító, ki van mellettem, ki van ellenem, kitartózkodott, elfogadtuk. 19-es. 19-es kitámogatja. Kiszavaz nemmel. Kitartózkodott. Elfogadtuk. Votiamo l'emendamento. Most pedig a 141-esről szavazunk. Ki támogatja a 141-est? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Azt hiszem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük le. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig szavazzunk a 143-as módosítóról. Ki támogatja a 143-asot? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elutasítva. 142-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 145-ös módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Ki elutasítva. 144-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 147-es mellettem, ellenem, tartózkodás utasítva. 148-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 149-es kitámogatja, kiszavaz nemmel, kitartózkodik elutasítva. 151-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 152-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig, most pedig L'emendamento 312 è stato adottato. 312-t elfogadtuk, tehát a 154-esről szavazunk. 154-es, mellettem. Ellenem. A szocialisták most támogatják, vagy ellenzik, vagy hogy van ez? Támogatják, jó? Elfogadtuk. Csek, csek, ellenőrizzük le. Avete votato tutti? Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hát ha elutasítva, elutasítva. Adesso votiamo per voto elettronico. Most pedig elektronikus végszavazást tartunk nem a második olvasásra vonatkozó ajánlás a, a szöveg módosított formájában. Megnyitom a szavazást tehát ezen a ajánlásról. Tehát végszavazás magyarán mondva. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. Most pedig arról szavazunk, hogy megkezdjük-e a tárgyalást. Erről a kérdésről is megnyitom a szavazást. Valami probléma van a fordítással? Tehát a tárgyalások megkezdéséről szavazunk, és megnyitom a szavazást. Oké, Okay, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen a szavazást. És persze meg szeretném köszönni az előadónak a munkát, amelyet végzett. E Only one minute of suspension. Egy percre felfüggesztjük az ülést, hogy megadjuk a lehetőséget arra, hogy a bizottság képviselői megérkezzenek. Dear colleagues, dear colleagues, we are waiting for... Kedves kollégák, arra várunk, hogy megérkezzen a biztos, egészen pontosan 10 órakor, úgyhogy addig 10 perc szünetet rendelek el. Köszönöm. Cari colleghi. Kedves kollégák, nagy örömmel tudatom, hogy saját mandátumának leges legelején Miguel Arias Kányete biztos eljött hozzánk, az energia és az éghajlatváltozás ügyéért felelős biztos, aki eljött hozzánk, hogy megossza velünk a véleményét, első véleménycserét folytasson velünk, figyelembe véve azokat a fontos dossziékat, amelyekkel a bizottság az elkövetkező hónapokban foglalkozni fog, és annak fényében is, hogy az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi tárgyalások fontos szakaszukba érkeznek a következő hónapban hiszen Lémában tartják meg a konferenciát. És reálisá válik így, hogy 2015-ben Párizsban esetleg megállapodást lehessen kötni. A jogalkotói javaslatok, amelyeket itt mi a szakbizottságban is megvitattunk, és amelyek az biztoshoz tartoznak, számosak az ETS, a kibocsátás rend, kereskedelmi rendszertől, az ILUK-on át, a széndiokszid kibocsátásról szóló dokumentumokon keresztül, vagy pedig a kiótói módosítók is olyan témát képeznek, amelyek a biztos hatáskörébe tartoznak, és a, biztos, a bizottság az elkövetkező hónapokban nagyon fontos szerepet fog játszani a nemzetközi tárgyalásokban. Üdvözlöm, tehát Kanyete biztos itt körülben, akinek már is megadom a szót, hogy tartsa meg bevezető előadását, utána pedig természetesen megadjuk a szót a képviselőtársaknak, és több kérdés felelek eh, kört fogunk lebonyolítani. Először tehát megadom is, megadom Arias Kányete biztosnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselők, első felszólalásomat tartom az Envi bizottság előtt biztosként, és hangsúlyoznám, mint a meghallgatáson is, hogy milyen fontosnak tartom az Európai Parlamentet nem csak társ jogalkotóként, hanem olyan intézményként is, amely a leginkább képviselője az európai demokráciának. Ez az az oka annak, hogy úgy döntöttem, hogy az első nyilvános felszólalásomat önök előtt ejtem meg itt, és ebben a meghallgatásban, illetve a korábbi meghallgatásban megígértem, hogy nyitott és átlátható politikai párbeszédet fogok folytatni önökkel. Ez az első lépés ennek. Ennek a párbeszédnek, amelynek amely az egyik pillére az előretekintő klímaváltozás politikának az éghajlat változik, és ez hatással van mindennapi életünkre, az állampolgárok, az háztartások és a vállalkozások életére. Az IPPCC tudományos eredményei alapján már tisztában láthatunk, és van egy kis reményünk is, vagyis hogy megvan a lehetőségünk, hogy a két fokos felmelegedés alatt tartsuk a klímaváltozást. Olyan változás, választás előtt állunk, döntés előtt állunk, hogy amivel kapcsolatban most lépnünk kell, és biztos vagyok abban, hogy hozzá fogok tudni ehhez járulni, és az Európai Unió vezető szerepét megtarthatja a klímaváltozással kapcsolatosan. Kevesebb, mint két héttel ezelőtt az európai vezetők történelmi megállapodásra jutottak a célkitűzésekkel kapcsolatosan és az éghajlatváltozás politikával kapcsolatosan, és kialakították a 2030-ra vonatkozó eh, klíma- és energiapolitikai kereteket. Ez a megoldás hosszú távú erőfeszítés eredménye együttműködésben a bizottság és a parlament között, illetve a tanács között, figyelembe véve az érdekeltek véleményét. Az Európai Tanács pozitív momentumot kezdett kiépíteni, erre kell építenünk európai és nemzetközi szinten egyáltalán. Az Európai Unió továbbra is ambiciózus éghajlatváltozási politikát kíván folytatni, vezetve a globális és nemzetközi tárgyalásokat, és 2015-ben a Párizsi Klímaváltozás konferenciát célozzuk meg, hogy ekkor egy kötelező megállapodás szülessen. Először is eh, ki kell építenünk a 2030-as kereteket, ezt egy intelligens módon kell megtennünk, hogy az átmenet előnyeit eh, ki tudjuk használni az alacsony karbon felhasználású gazdaság felé. A 2030-es keretet eh, konkrét lépésekre kell lefordítani, hogy az Európai Unió világvezető legyen a megújuló energiákban, technológiákban, növelve az energiahatékonyságot és kihasználva a zöld gazdaság teljes lehetőséget költséghatékony módon a fogyasztók, az ipar és a költségvetések érdekének figyelembevételével. Ebben a keretben az Európai Tanástól kaptunk iránymutatást. Üdvözlöm, hogy kötelező az üvegházhatás kibocsátási célokat fogalmaztunk meg, hogy 40% és 43%, illetve mínusz 30% legyen a kibocsátás a különböző ágazatokban. Üdvözlöm, hogy az Európai Tanács elfogadta, hogy 27% legyen a megújuló energiaforrások kötelező mértéke 2030-ra. Ez egyértelmű jelzés a befektetők számára is, hogy folytatni kívánjuk az növekedést a megújuló energiaforrások ágazatában. Ami az energiahatékonyságot illeti, való igaz, hogy abban reménykedtünk, hogy ambiciózusabb lesz a megállapodás. A bizottság 30%-os célkitűzés javasolt, Juncker elnök úr, és én is amellett voltunk, hogy kötelező legyen, és ne csak indikatív a célkitűzés. Ugyanakkor ez az eredeti javaslat felülvizsgálati záradék alá került a 30%-os célkitűzéssel, úgyhogy reméljük, hogy még lesz tér az ambícióra. Szeretnék egy pozitív elemet hangsúlyozni. 40% kötelező belföldi célkitűzés, ami azt jelenti, hogy 2020 után nemzetközi krediteket nem kell majd felhasználni, és minden e- beruházás az Európai Unióban fog történni. Üdvözlöm, hogy a nem ETS ágazatokban is alakítsunk ki célkitűzéseket, 0-tól mínusz 40 százalékaig terjednek a nemzeti célek, összevetve a 2005-ös kibocsátási mértékekkel. Ez összességében mínusz 30% az EU-ban. Nagyon ambiciózus a nem ETS szektorok csökkentése, de nagyon ébernek kell maradnunk, hogy megmaradjon a rendszernek az integritása. Üdvözlöm az finanszírozási eszközökről szóló megállapodást, két ilyen eszközt határoztak meg, a NER 400-ast, illetve egy modernizációs alapot az alacsonyabb jövedelmű tagállamok számára. Ezek összességében 70, 700 millió ETS jutatást fognak magukba, amelynek a célja, hogy modernizáljuk az EU energiaellátási rendszereit. Üdvözlöm, hogy hivatkozás történik a jól működő, megreformált EU ETS-re, mint az EU klímapolitikájának sarokköve. Nagyon fontos, hogy az ETS eh, betöltse szerepét, mint technológia semleges, költséghatékony és az egész EU-t lefedő beruházási rendszer a jól működő ETS újra stimulálni tudja a belső energiapiacot és javítani az energiahatékonyságot. Végül, de nem utolsó sorban az Európai Tanács elismerte, hogy milyen alapvető jelentősége van a belső energiapiacnak, és ebben az összefüggésben különös fontosságot tulajdonít a 10%-os célnak, amely az elektrom most áramellátás összekapcsolására vonatkozik 2020-ra, 15% a cél 2030-ra nézve. Ez javítja az energiaellátás biztonságát, és a piaci beavatkozásokat lehetővé teszi. Nagyon fontos, hogy az elektromos áramellátásban magasabb részt képviseljen a megújuló energia képviselők, az, hogyan leírtam ezeket az elemeket, ezek a piaci stabilitási tartalék kérdéséhez vezetnek, ez stabilizálni fogja az EU ETS-t, és ezt még erősebbé teszi, mint milyen más jogszabályalkotásban biztosítani szeretnénk, hogy a szerződéseket figyelembe veszik, illetve a különböző intézményeknek a hatásköreit. Nagyon érdekes kérdéseket vet fel a piaci stabilitási alap, vagy tartalék. Meg kell tárgyalni az lehető legközelebbi elindítását, illetve ahogyan hangsúlyoztam a meghallgatáson, hogyha a többség a parlamentben és a tanácsban emellett van, a bizottság nem fog a változások útjába állni. Nagyon remélem, hogy jövő év első negyedévére sikerül lezárni a tárgyalásokat. Az MSR tekintetében remélem, hogy pozitív lesz az eredmény, és gyorsan el tudjuk érni. És erre vonatkozólag jobb továbbalkotási tervet készítünk a 2020-as év utáni időszakra nézve. Ez egy nagyon ambiciózus ütemezés, de nagyon fontos, hogy az ipar számára és a karbonpiac számára biztonságot tudjunk előteremteni a 2020 utáni időszakra nézve, már ami a szabályokat illeti, és a piaci stabilitási tartalék elfogadása utáni időszakot is figyelembe kell venni. Ami a nem ETS célkitűzésekre vonatkozó jogszabályokat illeti, nagyon fontos, hogy jövőre elkezdjük a hatástanulmányon való munkát, mint például a rugalmasság fokozása, illetve a keretprogram kialakítása. Ezt minél hamarabb meg kell kezdeni a bizottság munkaprogramja keretében megfelelő színvonalon és költséghatékonysággal. Az energiahatóság tekintetében az Európai Tanácsnak kell javaslatot tenni azokra az ágazatokra, ahol energiahatékonyságot lehet elérni, elsősorban. Az megújuló energiaforrások területén 27% a minimális kötelező cél. Meg kell fontolnunk, hogy hogyan tudunk átlátható és megbízható irányítási rendszert kidolgozni, és az energia és klíma kérdésekben a jelentéstételt is felül kell vizsgálni. Szeretném javítani az a Carbon Capture and Storage, a CCS rendszer bevezetését, hogyha 2100-re el akarjuk érni a szén-dioxid eh, mentes gazdaságot, akkor ez egy nagyon fontos célkitűzés. Még az eh, nyár előtt szeretnék vitát indítani a kibocsátási politikákról, már ami a közötti közlekedést illeti. Szeretnék egy konferenciát rendezni ezzel kapcsolatosan, az érdekeltek részvételével, áttekintve, hogy mi történt már, és mit lehet még javítani 2020 után. Nagyon üdvözlöm az önök elképzeléseit és aktív részvételét, mint minden más szakpolitikai intézkedés tekintetében, amelyek az én hatáskörömbe tartoznak. Nagyon fontosnak tartom, hogy meghallgassak minden érdekeltet. A klímapolitika nem működhet, hogyha a gazdasági számításaink tévesek. Éppen ezért nem szabad elvesztegetni azokat a lehetőségeket, amelyeket a klíma és energiapolitika jelent foglalkoztatás és innováció tekintetében. A foglalkoztatás, növekedés és beruházási csomag, amelyet a következő hetekben terjeszt majd a bizottság az intézmények elé, nem szabad, hogy szem előtt tévesse ezt a területet sem, az infrastruktúra megújulás és energiahatékonyság ágazatokat, Katalin elnök úrral és a biztos kollégáimmal együtt dolgozunk azon, hogy a 300 milliárdos beruházási tervben fontos részt kapjon ez a terület. A csomag hozzájárul majd az Energiaunió unió képítéséhez. Sefkovics alelnök vezeti ezt a munkát az éghajlatváltozással kapcsolatos és energia témájú intézkedések fontos részt kapnak ebben. A nemzetközi tárgyalásokról is beszélni szeretnék. A 2030-as kerettel kapcsolatos lépéseink és ennek a továbbfejlesztése nemzetközi intézkedésekhez is vezetnek majd. Az EU-nak példát kell mutatni a globális szinten az éghajlatváltozásra kapcsolatos intézkedések terén. Eltökéltek vagyunk, hogy fontos nemzetközi szereplőké váljunk már, ami az üvegházhatást okozó házok kibocsát, gázok kibocsátását illeti. A lémai klímakonferencia a következő mérföldkő. Ez fontos szerepet játszik majd abban, hogy globális kötelező megállapodást dolgozzunk ki. Szeretnék a parlamenten szorosan együttműködni, különösen ennek a szakbizottságnak a delegációjával, az a limai tárgyalások előtt és ezek során is. Ebben az összefüggésben a Limai Klimakonferencia három fontos eredményt kell, hogy elérjen. Először is biztosítani kell, hogy a nemzetközi partnereink mindegyike eh, az asztalra teszi a terveit eh, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával kapcsolatosan 2015 március vége előtt nemzetközi folyamatot kell elindítani a Párizsi konferencia előtt, hogy megvizsgáljuk és elemezzük a megfelelőségét és az ambícióit az egyes erőfeszítéseknek és ezek összességének. A 2015-ös megállapodást kell megvizsgálni és véglegesíteni, hogy a kétfokos két fokos célt el lehessen érni. Másodszor előre kell lépni a mitigációs ambíciókkal kapcsolatosan 2020 előtt, hogy megtartsuk ezt a lendületet, és a két fokos célkitűzést el tudjuk érni. Ez nagyon fontos, mivel a 2015-ös megállapodás csak 2020-ban lép hatályba harmadszor, nagyon jó megállapodást kell kötni ezzel kapcsolatosan, hogy melyek lesznek az elemei a 2015-ös megállapodás tárgyalásáról szóló szövegnek. Lima gyakorlatilag előkészítése lesz a teljes UNFCCC tárgyalási szövegnek. Elkezdődött már a koordinálási munka eh, Mogherini asszonynal. 5, november 5-én lesz az első találkozunk az Európai Unió diplomáciai hírszerzését is mozgosítani kell a limai konferencia sikere érdekében, illetve az éghajlatváltozás intézkedések sikere érdekében. A 2030-as keret nagyon fontos, hogy az Európai Uniónak vezető szerepet adjon, az Európai Unió 10%-át képviseli a globális kibocsátásoknak. Nagyon fontos a feltörekvő gazdaságok szempontjából a 2015-ös első év első negyedéve. Éppen ezért a következő hónapokban a szolgálataim készítenek majd egy közleményt arról, hogy hogyan látjuk a Párizsi megállapodást, és hogy a globális kollektív erőfeszítés hogyan alakul majd annak érdekében, hogy a mai gazdasági és geopolitikai valóságot tükrözze, Éppen ezért nagy kíváncsisággal várom, hogy a novemberi második plenáris ülésen mi lesz a vita eredménye. Gondolom, hogy ez majd a közleményt is gazdagítani fogja a Párizsi megállapodással kapcsolatosan. Meg kell tartani azt a lendületet, amelyet eddig sikerült elérnünk. A következő 13 hónap nagyon fontos lesz, és együtt fogok dolgozni a biztos kollégáimmal, illetve az alelnökökkel és a különképviselővel ebben a dialógusban. Az ambiciózus lépések és az nemzetközi partnerek bevonása nagyon lényeges az európai ipar számára is, hogy ne teher legyen az európai ipar számára a klímapolitika. Nagyon bátorító, hogy ki lehet dolgozni ilyen piacokat Kínával is például, amelyel már megkezdtük az erre vonatkozó tárgyalásokat. Az, e- a klíma politika az Energia Uniónak is fontos építőköve, nagyon fontos a hatékonyság, a foglalkoztatás bővítése, a fenntartható növekedés, a zöldebb és energiahatékonyabb gazdasága a Európának. Éppen ezért eh, biztosítani kell, hogy a növekedés és a klímavédelem kéz a kézben járjon egymással. Per questo discorso introduttivo. Köszönöm szépen ezt a bevezető előadást, most pedig megkezdjük a vitát. Először a koordinátorok, illetve a frakció képviselői, képviseletében felszólaló képviselők kapnak szót, és erre utána pedig a biztos egy tömbben válaszol, a második körben pedig minden más kolléga, kolléga kap szót. A többi kolléga kap szót. Kérem, hogy lehetőség szerint kettő perc befoglalják össze a felszólalásokat azért, hogy a biztos is válaszolhasson. Ilyen módon megadom a néppárt nevében Ivo Beletnek a szót. Thanks uh, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Jó reggelt kívánok, és gratulálok az, hogy ismételten kinevezést kapott és ön egy nagyon fontos portfólióért felelős, fontos a környezetvédelemnek, fontos a munkahelyteremtés szempontjából az iparnak, és a beruházási csomag szempontjából, illetve a megújítható energiák nagyon fontos részét képezik ennek a csomagnak, és ezt nagyon nagy mértékben támogatjuk. Több kérdésem is lenne, és eh, megpróbálok nagyon konkrét lenni, és eh, betartani az időkorlátot is, amit az elnök úr megszabott. A eh, két héttel ezelőtt TV konklúziókban megfogalmazásra került, hogy az ambíciók egy kicsit visszafogottabbak, mint a néppártnak az álláspontja, és nagyon örülünk annak, hogy ön ragaszkodik a célkitűzéseihez, különösen az energiahatékonyság tekintetében, és a felvizsgálati záradékot ön is említette, hogy hogyan érjük el, illetve hogyan tudjuk megpróbálni a 30%-os célkitűzést elérni, ami egyenlőre csak egy minimum. Második kérdés, hogy a limai párizsi konferenciák tekintetében természetesen támogatjuk mindazt, amit ön elmondott, de az ön véleménye szerint mi a minimális eredmény, nem feltétlenül Limának, hanem Párizs konferenciának, és mi történik akkor, hogyha nem vagyunk sikeresek, és nem sikerül megállapodásra jutni, akkor mi a B terve az Európai Európai Uniónak Párizs követően. Harmadsorban pedig nagyon nagy mértékben üdvözöljük azt, hogy nagy fontosságot tulajdonít az ETS-nek, a piaci stabilitásnak, tartalékoknak. Ön nagyon ambiciózós, és tavaszra talán lenne megállapodás, vagy nyárra, ez jó tárgyalásra van szükség a tanácssal de mi van akkor, hogyha nagyon sok aggodalom is felszínre került az iparágak részéről? Ön említette, a bizottságnak a kezdeményezését. A bizottság mikor szeretné a javaslatait beterjeszteni a szén elfolyással kapcsolatban 2020-ig? Ez az egyik legfőbb kérdés, hogy hogyan lehet egy jó kompromisszumot elérni, nem csak az ENVI szakbizottsággal, hanem az egész parlamenttel. Köszönöm. Köszönöm. És akkor most az SDS Köszönöm szépen, biztos úr, hogy az első útja ide vezetett, és ön az első biztos, aki itt nálunk a szakbizottságban felszólal. A Limai éghajlatváltozási konferenciáról van szó, amely a Párizsba vezető utat egyengeti. Azt remélem, hogy a tanácsban is több eszmét cserélnek erről. Mi erről egy állásfoglalást fogadtunk el. Mi több az ITRE, az Ipari Szakbizottsággal egyetértésben fogadtuk ezt el. Kérdezem tehát, hogy hogy akarja meggyőzni a tanácsot arról, hogy egy olyan tervet fogadjanak el, amely a közvélemény figyelmét magára vonja, és eredményeket ér el. Hogyha megnézem az Európai Tanács eredményeit, például, hogy az csomaggal kapcsolatban mit tettek, hogy legszívesebben a parlamentet kikapcsolták volna, ezt nem tekinthető jó jelnek. Az MSA tekintetében Ivo Bellet pedig feltette a kérdést, hogy nyárig elérjük ezt. Remélem, hogy 2015 nyarára, és nem 2016 vagy 2017 nyarára gondolt. Igazi becsvágyó tervre van tehát szükségünk. Meghallgatása során azt mondta, hogy ha a parlament szeretné egy korábbi belépési dátum is elképzelhető. A carbon leakage listáról is beszél, de e két dolgot nem szabad összekeverni. Tehát a carbon leakage-et az MSZ-tól külön kell kezelni. Most jön az állítmány is kezelni. Tehát a carbon leakage lista tekintetében uh, szűk döntést hoztunk, hogy 30 vagy 16 euró legyen a kiszámítási alap, hiszen a különbségben lévő 14 eurót a közkész fizetné, ezzel vásárlóerőt vesztünk el. Azt gondolom, hogy ha az MSZ-ban megállapodásra akarunk jutni, akkor erről meg kell feledkezni átmenetileg. Ami a CCS-t illeti, nem akarok itt túlzásokba esni, de azért azt kérdezem, hogy az erőművek tekintetében CCS-ekre akar javaslatot tenni. Azt hiszem, hogy van alternatívánk. Biztos vagyok benne, hogy a szindioxid megkötését olyan helyeken, mondjuk a cementiparban, ahol nincs más lehetőség, alkalmazni fogják. Ezt meg akarjuk tartani egy cementgyártást Európában, mindent meg fogunk tenni, hogy az Európai Unióból nem, er-, nem erő meneküljenek el de valóban ennyi energiát akarunk erre fordítani, hogy egy ennyire kidolgozatlan és nagyon drága technológiát rákényszerítsünk az erőművekre. Ez az a politika, amelyet az elkövetkező öt évben követni szeretne. Kérem, hogy erre válaszoljon. Köszönöm szépen. Most pedig az ECR nevében Görling asszony kapszót. Köszönöm szépen, üdvözlöm, biztos úr, szeretnék egy kicsit kérdezni a munkaprogrammal kapcsolatban. E, igaz, hogy csak egy hete van körülbelül hivatalban, de nyilván ön is tudja, hogy különösebben az a szakbizottságban nagyon várjuk, hogy mit fog e, megjelenni prioritásként. És ami még talán ennél is fontosabb, hogy e, annak a levélnek a tükrében, amit a e, Timmermans or, írt többek között önnek és Mi az, amit gondol kivonni a munkaprogramból? A legutóbbi bizottság mandátumá alapján nagyon szeretnénk látni azt a programot, aminek útján tovább tudunk lépni, és az és azt számítunk, hogy széleskörű konzultációt fog folytatni a programmal, a szakbizottságunkkal a program kapcsán. A a tanulmányok között két olyan terület van, amin az a szakbizottság másokat dolgozott. Az egyik, ami nagyon fontos, a levegő minőségi csomag, illetve a nemzeti kibocsátási plafonok irányelve. A másik, ami nagyon fontos, ez pedig az új hulladékcsomag ez megemlítése került a levélben is, mint lehetséges olyan elem, ami kikerülne a, a programból. Tehát mi az ön álláspontja, és mikor fog ezekre visszatérni egy határozott, komoly munkaprogrammal az elkövetkezendő hónapokra nézve? Thank you very much. now... Köszönöm most pedig az ALDE frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm biztos úr. Ön azt mondta, hogy megy a limai csúcsra decemberben. Ez azt is mutatja, hogy megerősítették önt, mint az unió vezető tárgyalóját a nemzetközi porondon tehát ugye arról volt, hogy ön fogja akkor képviselni Európát minden nemzetközi tárgyaláson, nem csak a magas szintű csúcsokon, hanem az egyéb tárgyalásokon is, amelyek majd Párizshoz vezetnek. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy az ön telefonszáma lesz az, amit az Európai Unió megfogadni a különböző feleknek, akik részt vennek ezekben a nagyon bonyolult tárgyalásokban? Vagy pedig azt is kérdezhetném, hogy hogyan lát a, tekinti a jövőre a kötelező kötelezettségvállalások tekintetében, illetve még hosszú út van a Párizsi csúcsig. Van-e valójában terve ezzel kapcsolatban? Elnök, köszönöm. A GUE nevében señor presidente. Eh, señor Cañete ha dedicado mucho tiempo. Köszönöm szépen, elnök úr. Kanyete eh, úr eh, elég sok időt fordított arra, hogy felvázolja és elemezze a tanácsnak a konklúzióit. Az ambíciói ellenére természetesen vannak azok a célkitűzések, viszont mi úgy gondoljuk, hogy ezek a célkitűzések lehetnének még ambiciózusabbak. A klímaváltozás semmiképpen sem megkerülhető úgy tűnik, hogy ön elfogadta, hogy a klímaváltozást el kell fogadni, és szeretném, hogyha ezt most tudná. Lehet, hogy ön azért erről nincsen meggyőződve. Azt is mondta, hogy az Európai Unió továbbra is vezetője lesz a tárgyalásoknak Lima és Párizs megelőzően. Az Európai Unió azonban nem mindig egyhangúan szólalt fel, ez teljesen új lenne. Hogy más is kérdezte, én is remélem, hogy fel tudja vázolni, hogy hogyan mennek a dolgok említi a hatékonyságot is, illetve a különböző támogatási eszközöket, például a 27%-ot említette az átláthatóságot, a jó vezetést, illetve a közúti forgalomban a kibocsátások csökkentését. Ez emlékeztet de mik az ön konkrét ötletei ezzel kapcsolatban, mik a konkrét javaslatok, ami biztosítja azt, hogy fenntartható gazdaság lesz, munkahelyeket hozunk létre, és hatékonyan lépünk fel a klímaváltozás ellen. Elnök, köszönöm szépen, és Rika úr. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok, Konyét biztos úr. Nagyon jó, hogy még cserélhetünk önnel néhány fontos kérdésben. Csak hogy megerősítsem Nils kollégámnak a liberálisok kérdését, azt tudjuk most a meghallgatásokat követően, hogy különböző klímakonferenciákon jelen leszünk. Ez nagyon jó, de ami ennél fontosabb, hogy az a szent személy a külső világ szemében ő legyen a felelős. Úgyhogy ne legyen az, hogy Limában ön van, aztán Szávkovics úr van Párizsban, aztán Timmermans úr egy másik konferencián. Tehát az elkövetkezendő öt évben az összes tárgyaláson egy is ugyanannak a személynek kell jelen lennie. Úgyhogy remélem, remélem, hogy ön ott lesz. Én szeretném tudni, hogy ki lesz az Európai Unió tárgyalásainak a vezetője, ki lesz az az arc, erre várnék egy egyértelmű választ ami pedig a 2030-as csomagot illeti. Szeretném hangsúlyozni, hogy van egy nagyon komoly probléma. Amennyiben a tanács tanácsi közvetkeztetésekkel dönt, akkor akkor nincs, miről, nincs. Ha pedig jogalszabályalkotás van, akkor társ jogalkotási szabályat, a, a tanácsban viszont többségi szavazás van. És egy mondat valami nagyon sokakat aggaszt, és szeretném, hogyha erre reagálna, azt, hogy az Európai Tanács minden elemét fel tartani a felvizsgálnak és stratégiaorientációt fog adni, többek között az ETS, nem ETS kérdésben. Ezt lehet úgy is értelmezni, hogy a tanács azt mondja, hogy az ETS-hez, nem ETS-hez, összekapcsolásokhoz és energiahatékonysághoz nem lehet hozzányúlni, és csak azt kell követni, ami már ott van. De ez a legkisebb közös többszörös, de ön, az, akkor ez a legkisebb közös többszörös az, amit a ö, tanács képvisel képvisel 28 vétó, de nem ez a jogalkotónak a javaslata. És Juncker úr megígérte, hogy az energiahatékonyságban kötelező célszámokat fognak megjelölni. Feltételezem, hogy a bizottság konkrét javaslatokat fog előterjeszteni, mégpedig olyanokat, amelyek kötelezőek lesznek egy út, az útmutatás a tagállamoknak az a legkisebb többszörös. És még egy másik, a kompenzációk, alapok, és az opció a ö, szabad választás az energiatermelőknek az unió kevésbé gazdag országaira vonatkozóan. Hogyan fogja biztosítani azt, hogy nem fogjuk megduplázni a támogatást a szenes erőműveknek, mert hogyha szabad hozzáférést adunk az erőműveknek, és ez a szenet jelenti, akkor kétszeresen fogjuk támogatni a szenet. De szeretném tudni, hogy a bizottság ezt tegye nagyon világossá, hogy nem fog a támogatás a szenes erőműveknek menni. Köszönöm, elnök. Most pedig megidem, megadom Pedicini kollégának az FDD-ről a tőle a szót. Köszönöm szépen. Itt vagyok, biztos úr. Az új európai hálózatok kialakításáról szóló programról kérdezek. A 2004-2010-es keretben 32-33 milliárd eurót irányoznak elő a energiai és az informatikai hálózatok kiépítésére. Ez a 32-33-ból egy rész az energiahálózatokat szolgálja, és az első részből tanulmányokat készítenek. Ugyanakkor ezek a tanulmányok darabonként 5 millió euróba kerülnek, 5 és 10 millió euró közötti összegbe kerülnek. El tudja nekem mondani, hogy mit finanszíroznak ezzel a hatalmas összeggel? Az összes projekthez 70 eh, milliárd euróra volna szükség 2020-ig, és kérdezem, hogy milyen fajta magántőkét lehetne megnyernie projekt megvalósítása érdekében. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak a válaszok első körét, és most megadom a biztosnak a szót. Parancsoljon. Eh, presidente. Köszönöm szépen. Először is arra a kérdésre szeretnék válaszolni, ami sokszor felmerült volt úr eh, Strabasz úr részéről is, ami azt illeti, hogy eh, milyen jelenléttel vagyunk ott a klmacsúcsokon. Az alelnököknek is az a célja, hogy meghatározzuk a nemzetközi szervezetek jelenlétét, illetve az ugyanezt történjen a tanácsban és a bizottságban is. A szokásos kapcsolattartás keretében, hiszen az alelnöknek is koordinálnia kell a biztosokkal. Ez alapján döntést kell hozni, tehát a, egy teljes miniszteri hét lesz Limában. We will not stop contacts. De a kontextust minden szinten figyelembe kell venni. That's because we are deploying full diplomacy teljes diplomáciai eszköztárunkat ladba kell vetni, hogy Párizsban sikert érjünk el. Minden érdekeltet figyelembe kell venni, és az ENSZ minden nemzetét. And that's why we have put them, um, uh, Ezért kértük Mogherini támogatását. Fontos tehát, hogy a bizottság delegációja határozottan lépjen fel, és 40 országgal vettük fel a kapcsolatot, és um, harcolunk az elkötelezettségünkért, a céljainkért, és persze megpróbáljuk megtudni, hogy a e többi ország mit akar Limában és Párizsban eléri. Szorosan együttműködünk a következő francia elnökséggel, az állandó éghajlat nagykövettel, és azzal a csapattal, akit Franciaország állít össze. Hatalmas munka ez. És az aláírás nagy siker lenne Párizsban. De én az elkövetkező két évben keményen akarok dolgozni azért, hogy Párizsban igazi, mindenkire kötelező kötelezettség mellett kötelezik el magukat az aláírók. De lépésről lépésre haladunk. Ne gondolják, hogy gyengék volnánk, hogyha két biztos dolgozik ezen az ügyön, nagyobb lendületet tudunk adni az ügynek, a haladásnak mondjuk amikor Limába vagyok, és valakinek az USA-ban kell ezt az ügyet szolgálni, hát akkor lesz még valaki, aki ezt megteheti. Tehát az alelnök asszonynak volt az az ötletem. Amikor Limában tárgyalok, persze a telefonszámom ott lesz az alelnök asszony telefonjába, bármikor felhívhat engem, és egyeztetünk. Ivó Belet kérdéséről a carbon leakage jelenségéről. Ez egy fontos kérdés, amikor a cégek tehát az kibocsátás miatt áthelyezik a székhelyüket. Az Európai Unió meghatározta a szabad allokáció rendszerét, mint elvet, és figyelembe vesszük az éghajlatváltozási törvények által mondottakat. Ez kiszámítható kereteket biztosít az iparnak, az ipari szereplőknek, de ugyanakkor átfogó elemzést is biztosít ez a keret, és ez alapján egy jogalkotói tervezetet készíthetünk elő. A benchmarkoknak, a határértékeknek figyelembe kell venniük a technológiai fejlődést, ez egy jó célkitűzés. Ezen felül világos üzenetet fogalmazunk meg arról, hogy a hatékonyabb berendezésekre nem szabad új széndiokszid költségeket hárítani. Mindezt elmondva persze azon kell dolgoznunk, hogy folyamatosan a parlamenten lévő párbeszédben dolgozzuk ki az új jogszabályokat. Milyen jogszabályokat tervezünk? Ez a legérdekesebb kérdés. Igyekszem korábban, mint később, hamarabb, hamarabb, mint később elkészíteni valamit, de tegyünk valamit világossá. Az MSR-t és a carbon leachinget nem lehet összekapcsolni, hiszen a MSR-ről szóló tárgyalások sokkor előre haladottabb állapotokban vannak. Nem azt mondanám, hogy gyorsítósávra állítjuk, de a legbecsvágyobb kompromisszum elérését szolgáló leggyorsabb úton haladunk az MSR tekintetében, és persze a parlament támogatását is kérjük majd. Nem lesz ez könnyű, nem lesz ez könnyű dolog. Többek között azért nem, <clears throat> mert a tanácsi kompromisszumokról sokan azt gondolják, hogy ez nem elegendő, nem, nem elegendő szintet ütnek meg, már pedig a tárgyalások nagyon kemények és nehézek, nehezek voltak. Figyelembe vettük persze a bizottság és a parlament mondandóit, de összességében mégiscsak becsvágyó éghajlatváltozási céllal akarunk Párizsba menni. Matthias Grottes eh, also uh, those, the, the, the kind of, of, of, of Matthias Grote pedig az atomerőművekre kérdezett rá, illetve az intenzív energia felhasználási iparok, iparágakra kérdezett. Mi fog történni? Persze megújulókra koncentrálunk továbbra is. Az elektromos áram 40%-et már most is a megújuló erőművekből táplálják be. Más ország, bizonyos országokban több, nagyobb az erészerény. Mi a megújulók problémája? Az, hogy belső energiapiacunk van, Nincsen belső energiapiacunk, a hálózatok nem intelligensek, a szabályok nem átláthatók és világosak, tehát hogyha egy ilyen becsvágyó céllal lépnénk fel a nemzetközi porondon, akkor legalábbis egy igazi belső ener e, energiapiacot kell létrehoznunk. Sefkovics kollégám ezért egy becsvágyos stratégiát dolgoz ki az Európai Unió számára, és ennek egy része lesz az igazi belső piac kialakítása. Az olyan hálózatokkal, amelyek nagy kapacitás átvitelére képesek és intelligensek is. Hatalmas lehetőség áll a megújulók tekintetében előttünk, az északi tengeren, a balti tengeren, a földközi tengeren, de az energia eljuttatása probléma, és persze az energiaellátás biztonságának kérdését is a figyelem homlok terébe kell helyeznünk. Látni kell azt is, és el kell ismernünk, hogy egy-két országban a kapacitás csökkentést is jelenti ez, ugyanakkor kihat majd a nukleáris energiatermelés ágazatára is. Yes. We, we are starting the work on the, on the... Folytatjuk a munkát, illetve elkezdjük a munkát több területen. Egyrészt a 300 milliárdos Juncker javaslaton is dolgozunk, és éppen ezen a héten kezdünk el gondolkozni a bizottság jövőbeli programján. Tehát ez az a hét, amikor ezt áttekintjük. És minthogy az áttekintés folyamatában vagyunk, konkrétan nem tudok válaszolni a kérdésre. Megvizsgáljuk a javaslatokat, mérlegeljük azokat a lehetőségeket, amelyek eh, a múlt fényében előttünk állnak, amelyek reálisnak tűnnek, és olyan javaslatokat nem emelünk be a munkaprogramunkba, amelyeket nem lehet megvalósítani. Nem akarunk eltávolodni a valóságtól, tehát a 2030-as csomagra vonatkozó javaslatokat figyelembe vesszük, kitekintünk az energia hatékonyság irányelvre is, És a bizottság nem adja fel a becsvágyát. A becsvágy fontos, hiszen az éghajlatváltozás nagy kihívások elé áll bennünket. Ezért még egyszer mondom, hogy igazi becsvágyó célokkal kell mennünk Párizsba. többek között az energia hatékonyság területén. Megnyílt az esély előttünk a tanácsi tárgyalások során is, úgy látom, és a bizottság úgy gondolja, hogy a szerződések világosan beszélnek. Egyértelműen megmondják, hogy a joga, jogszabályok elfogadásához szükséges többségek hogyan néznek ki. Értem én, hogy a tanács széleskörű konszenzust akar kialakítani ezen fontos kérdésekben, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy az európai ipar um, versenyképes legyen a globális világban, tehát a clean, smart egyensúlyt be akarjuk tartani. Éppen ezért úgy gondolom, hogy uh, a szerződések um, szavai szelleme szellemében kell majd a többségeket kialakítani, és a tanács ülés soraiban döntést hozni, majd a parlamentnek a döntését meghoznia. Még egyszer mondom, fontos, hogy a konszenzus lehető legszélesebb legyen, de ugyanakkor a szerződések azt mondják, amit mondanak. Ez nem akadályoznak meg bennünket abban, hogy mondjuk becsvágyobb jogszabályokat fogadjunk el. Persze aztán a tagállamok, a tanács elmondja, amit gondol, az Európai Parlament elmondja véleményét, és mi persze igyekszünk a tanács és a parlament megállapodás között egy megállapodást létrehozni a lehető legbecsvágyobb szinten. Még egyszer mondom, hogy intelligens stratégiákat próbálunk kialakítani, hogy elérjük ezeket a célokat. Szoros kapcsolatban, párbeszédben maradok az Önök szakbizottságával, hogy lássuk, hogy ebben az ügyben hogyan tudunk előre haladni. Huariszti úr kérdésem meglepett. Feltett nekem egy, lépé, egy kérdést, és kicsit meglepett, mert a klímaváltozás a számomra tény, valóság, és nincsen arra vonatkozó tény, hogy ne lenne ez egy valóságos jelenség. Hogyha az én a dohai vagy varsói fellépésemben ezt nyomon követte, akkor láthatja, hogy meggyőződésem, hogy a klímaváltozás tény és emberi tevékenység eredménye, ez az én meggyőződésem. Van lehetőségünk arra, hogy kiigazítsuk ezt a, jelentős, ezt a jelenséget, és a hibákat orvosoljuk, amelyeket elkövettünk, és hogy a jövőben kevesebb hibát kövessünk el. Meggyőződésem, hogy a klímaváltozás politika lehetőséget ad a technológia fejlesztésre, a gazdaság fejlesztésére, a foglalkoztatásra, a zöld gazdaság fejlesztésére, és nagyon nagy lehetőségeket ad. Mielőtt, mióta környezetvédelmi miniszterként dolgoztam, az úgynevezett zöld csoporthoz tartozom, ezért nagyon fontosnak érzem, hogy ezen a területen összefogásban dolgozunk. Hölgyeim és Uraim, továbbra is biztosítani szeretném önöket arról az akaratomról, hogy ambícióval vigyük tovább a 2030-as csomagot. A limai konferenciára ambiciózus céljaink vannak. Mit kíván elérni a bizottság Limában? Szeretnénk, hogyha olyan rendszer alakulna ki, amely azt garantálja, hogy minden tagállam a környezetvédelmi kötelezettségeit és kötelezettség vállalásait megfogalmazza 2015 első negyedévére nézve, már ami a kibocsátások csökkentését illeti, és hogy a nyomonkövetés és a verifikáció is megtörténik a kötelezettségvállalások tekintetében. Mindennyian fel kell, hogy vállaljuk ezt a feladatot, hogy csökkentsük a hőmérséklet emelkedést, és a 200, 2 fokos célt tartani tudjuk maximumként. Ehhez további erőfeszítésekre van szükség Párizsban, és az is célunk, hogy pontos elképzelést kapjunk legalább a tárgyalási szöveg alapjairól, alapelemeiről, hogy Párizsban a kötelező célokról elkezdjünk tudni tárgyalni. Párizsban, még azért nem Limában vagyunk, Párizsban szeretnénk, hogyha a fejlett ország minden országa kötelezettségvállalásokat fogalmazna meg kötelező értékkel a kibocsátással kapcsolatosan, hogy észszerű klímaváltozási politikát tudjunk kidolgozni. Persze ez lépésekben megy, nem szabad, hogy eltántorítsanak minket a céloktól, a kudarcok, az esetleges kudarcok. Lima egy következő cél lesz, ez a következő lépés. Vigyük ezt sikerre, ehhez demokra- diplomáciai erőfeszítésekre van szükség, hogy kötelező célokat tudjunk kialakítani. Van egy dolog, ami nagyon világos, ez a következő. A szakértő jelentés nem hagy kétséget az Európai Unió részt vett pénzzel is, és szakértelemmel is ennek a jelentésnek az összeállításában, intellektuális hozzájárulással is. Ez a jelentés megalapozott, és minden döntéshozóhoz elkerült a világon, és az, amit ez a jelentés mond, mindannyiunkat arra kötelez, hogy lépjünk, hogy intézkedéseket hozzunk, és remélhetőleg Limában ezt meg tudjuk erősíteni, együttműködve az a parlamenti szakbizottsággal, ennek elnökével és a 12 tagjával, és remélem, hogy állandó lesz a kapcsolat a parlamenti szakbizottsággal, a limai konferencia kapcsán is, és szeretnénk ezt az együttműködést az eddigiek nyomán folytatni. Köszönöm szépen. Most pedig a többi képviselő szól föl, szólal fel. Pilára Júzó asszony először. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Szeretném üdvözölni Önt a szakbizottságunkban. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk és elmondta az álláspontját és hogy kifejtette együttműködési szándékát és átláthatósági céljait a parlament előtt. Említette a kereskedelmi rendszer többször is előadásában. Ez szabad piac tulajdonképpen annak érdekében, hogy csökkentsük a kibocsátás csökkentés költségeit adhok szabályok alapján működik ez, és ezek nagyon bonyolítják a helyzetet. Bizonyítja ez, hogy a rendszer nem annyira egyszerű és nem annyira átlátható, mint ahogy bemutatták. Szeretnék beszélni az állami támogatások rendszeréről, amelyek a közvetett e TTS költségeket kompenzálják, amelyek megjelennek az áramellátás költségében. Ez a versenyt torzítja ez az állami támogatás. Tudom, hogy a verseny nem az ön ügye, de mégis érinti az ön tárcáját is. Intézkedéseket kell hozni, annak ellenére, hogy az ipar elvonulását meg tudjuk akadályozni a harmadik országokba, és ez vonatkozik az energiapiacra is. Mit gondol erről az intézkedésről, amit a korábbi bizottság hozott, és milyen megoldásokban gondolkodik, hogy az Európai Unióban jelentkező versenytorzulást el tudjuk kerülni. Köszönöm. Eh, eh, Köszönöm. Csak hogy világosan szabályozok a dolgot, 13-an kérik a szót. Kérek mindenkit, hogy másfél percre korlátozza a felszólalását, ahogy a Júzó asszony is tette. Joe Linen kap szót. Ja, yeah. Kanyete biztos úr, én is sok sikert kívánok az új munkájához, az új feladatához. Az Európai Tanács úgy döntött, hogy a megújuló energiahatékonysági célok nem lesznek kötelező érvényűek. Önnek kell ezt most végrehajtani, hogy fog ez történni? Megváltoztatja az irány, a, mm, irányelveket, vagy pedig más governance rendszert vezet be? Második kérés vezette, hogy a portfólión belül belső konfliktus van. Energiabiztosként, semlegesként kell lennie minden energiaforrás tekintetében, éghajlatbiztosként pedig pártosnak kell lennie a széndiokszidmentes, vagy a széndiokszid alacsony energia hordozók számára. Attól félek, hogy az energia, az áramhálózat tekintetében itt problémával nézünk majd szemben. Főleg a betáplálási támogatás, valamint az aukcionálási modellek, amelyek központosításhoz vezettek, hogyan alakítja ezeket át? Harmadik kérdés említette a közlekedést. Jónak tartom ezt. Jelenleg az a probléma, hogy az energia nagyon olcsó, és ez megakadályozza a hibrid és az elektroautók tovább elterjedését. Mit tesz annak érdekében, hogy helyzetbe hozza ezeket a meghajtásokat? Köszönöm szépen, most pedig Piega kollega kap szót. Michael? Michael? a dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący, szanowny panie komisarzu. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, hogyha a tanácsi következtetések szövegét elolvasom, akkor azt kell, hogy mondom, hogy hogy ez egy megoldhatatlan, kvázi gordiuszi csomónak tűnik. Hogyan látja az ETS árat? Az ETS árat a piac alakítsa ki, vagy pedig úgy, ahogy a parlament kérte a legutóbbi dokumentumában, növelni kell ezt az árat tő jogalkotói vagy jogalkotásunk kívüli befolyással, illetve fellépéssel. Tehát szabályozzuk az ETS árat, vagy pedig a piac szabályoz, ez az első kérdésem. Második kérdésem részletesebb. Lengyelországból jövök, ezért érdekel ez engem különösképpen a 227-es pontban a tanács azt mondja, hogy egy kétszázalékos tartalékot kell képezni. A 2 7 negyedik francia bekezdésben pedig az szerepel, hogy az Európai Beruházási Bank részvételével hozzák a tagállamok meg ezt a döntést. Az Európai Beruházási Bank egy-két olyan iránymutatást fogadott el, amely lehet lehetetlé tenni ezt, hogy modernizációs programokban mondjuk az atomerőművek modernizációjára hitelt vegyenek fel. Kérdezem tehát, hogy hogy látja ezt a helyzetet, kommentálja ezt, és kérem, hogy magyarázza el, hogy mit jelent az, hogy az EIB részvételével. Köszönöm, Florenc képviselő. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy Limáról és Párizsról már sokat beszéltünk, meg azokról a célokról, amelyeket a tisztelt ház akar elérni, és arról is, hogy kötelező vagy ne legyen kötelező a cél. De kérdezem, hogy voltak éppen mi van azokkal a tagállamokkal, akik a 2020-as szabályokat sem, célokat sem tartották be. Európa elérte bár a célt, de vannak, akik keményen dolgoztak, mások meg nem dolgoztak keményen, nem érték el a célokat, és kérdezem, hogy ezekkel az országokkal szemben terveze valami fellépést. Én a választókerületemben nehezen tudom megmagyarázni egy kis és középvállalatok képviselőjének, hogy kettős mércével mérünk. Köszönöm szépen, most pedig Pavignon alelnök úr. Tisztelt biztos úr, nagy örömmel fogadjuk Önt itt, és kérdezek Öntől első alkalommal néhány héttel azt követően, hogy kinevezték Önt biztosnak. Három kérdésem lenne. Az imént emlékeztetett több alkalommal is arra, hogy a célunk az, hogy kötelező, de észszerű, megvalósítható célokat érjünk el. Először a, egyedig a zöld alap csak 2,3 milliárd finanszírozási ígéretet kapott, és azt is tudjuk, hogy a célunk az, hogy 2020-ig 100 milliárd dollárt találjunk. A tagállamok a környezetvédelmi tanács alkalmával határozták meg a vállalni kívánt összegeket. A második kérdés, Barack Obama, az USA elnöke egy félig, félig kötelező megállapodást szorgalmazna. Akik Kopenhágában jelen voltak 2009-ben, azok is jól, jól látták, hogy milyen károkat okozott az, hogy nem született kötelező erejű megállapodás. Ezt annak idején elmondtuk, hogy ez egy egyértelmű bukás volt. Szeretném tudni, hogy már most is van-e valamilyen álláspontja ezzel a javaslattal kapcsolatban Harmadik dolog, és ezzel be is fejezem, Kína veszi át a legvonzóbb országok listáját a megújítható energiák tekintetén. Mi nagyon nehezen tudunk külföldi tőkét bevonni, ezzel szemben a feltörekvő országok az energia, a megújuló energia 40 legelső országai között vannak. Milyen intézkedéseket kívánna hozni annak érdekében, hogy Európában a megújuló energiapiac előbbre kerüljön. So, il kollega Köszönöm, Faria képviselő. Obrigado, Sr. Presidente. Uh, antes de mais, queria felicitar e desejar as melhores felicidades ao... Köszönöm szépen, elnök úr. Kanyete biztost szeretném kérdezni. Említette az energiahatékonyság kérdését, és arról is beszélt, hogy az energia belső piac létrejöttét akadályozzák a belső hálózatok, akadályozza a belső hálózatok hiánya. Azonban, hogyha Közép-Európában megfelelő hálózat működne, akkor akár az ibériai félsziget számára is kellemesek volna, alacsonyabbak volnának az árak. Ugyanakkor azt kell tudni, hogy az összekötési célok nem kötelező érvényűek. A bizottságtól azt kérték, hogy a belső hálózatok létrejöttéhez pénzeszközöket folyósítsam. A Connecting Europe facilitással vagy eszközben azonban viszonylag kevés olyan projekt van, ami ezt a célt szolgálna, ezen felül fennmarad még a késedelem problémája. Éppen ezért biztos úr azt szeretném tudni, hogy melyek az új eszközök, finanszírozási eszközök, amelyekkel a bizottság a problémát meg akarja oldani. Lesz-e további pénzforrás? És rendelkezésre állnak-e azok az eszközök, amelyekkel a célokat el lehet érni. Köszönöm szépen, most pedig Rodríguez Rubi Vázquez kap szót. Señora Cañete, como te sabe... Cañete úr, ebben a csoportban mm, a ttip el kapcsolatosan eh, vannak súlyos eh, aggájaink, és ennek környezetvédelmi hatásaival kapcsolatosan júliusban a Washington Post megszellőztetett egy dokumentumot, amelyből kiderül, hogy az energia fejezet garantálná az a nyersolaj importját Európába. A gazdaság és mező és környezetvédelmi szempontokat össze kellene kötni, figyelembe véve az Egyesült Államok és Kanada érdekeit is. Mit gondol a Kanadából származó olajimportokról? Volt egy vita ebben a szakbizottságban a, az üzemanyagok minőségére vonatkozó irányelv megújításáról. Ez hogyan kapcsolódik az üvegházhatás fokozó, okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez. Köszönöm. Most pedig Jávor Benedek alelnök kap szót. Mr. President, uh, Mr. Commissioner. Uh, Köszönöm szépen, biztos úr. Három kérdést szeretnék felvetni. Az egyiket már többen említették. Az egyik kérdés, hogy hogyan tudjuk elérni a nem kötelező célkitűzéseket, illetve a megújítható energia célkitűzéseket, amelyek egyre nem kedvezőek, nem kötelezőek. Még a 2020-as célokat sem fogja minden tagállam elérni. Milyen garanciák vannak e, e tekintetben, és azon túl, hogy nagyon szeretnénk el ezeket elérni. A másik kérdés, hogy nagyon sok stratégiával rendelkezünk az Európai Parlamentben, a bizottság is klíma, energia tekinteten vannak energiabiztonsági stratégia és egyebek, de nem lehet egyértelműen látni, hogy mi a kapcsolat a különböző stratégiák között és ami a mesterterv, a masterplan, ami az alapja a gondolkodásunknak, az energiabiztonság, eh, energiatermelés, eh, az, eh, az üzleti élet táj, táj, támogatása, illetve a klímaváltozás elleni küzdelem. Mi valójában az alapja? Hogyan látjuk ezt? Melyik az a stratégia, amelyik a, az alapja az egész gondolkodásnak? És ehhez kapcsolódik, a közértekű projekt megvalósítása. Az energiastratégia biztonsága az a gázzal kapcsolatos, a gázinfrastruktúrával. Ez lesz az európai energiapolitika, hogy minden pénzt a közérdekű projektek e, pénzét azt mind a gázra fogjuk, vagy a foszilis üzemanyagokra költeni, vagy van e lehetőség arra, hogy a megújítható energiákra is költsünk. Evi asszony. Dunque, sulla questione ETS, Köszönöm szépen, ami az lts eket illeti. Szeretnék visszatérni erre a problematikára. A múlt hét hónapban a tanács úgy döntött, hogy a 40%-kal kell csökkenteni a CO2 kibocsátás 2030-ig. Svájccal is folynak a tárgyalások, hogy a svájci LTS rendszert hozzákapcsoljuk az európai LTS rendszerhez. A német miniszter is javaslatot tett arra, hogy az LTS piac legyen nyitva, illetve kapcsolódjon a kínai rendszerhez rendszerhez is. A kérdés, hogy hogyan lehet a, a külső szénpiacokat összekapcsolni, hogyha azok a célok, amiket az Európai Unió védelmez, belső célok. A másik pedig a repülés az Európai Unió a Nemzetközi Polgári Légi Közlekedési Szervezet is felvette a kapcsolatot, és a cél az, hogy a légi közlekedésből eredő kibocsátásokat is csökkentsék. A jelenlegi rendszerek nagyon komoly nehézségeket fog okozni Európának, különösen a nemzetközi járatok miatt, amelyek bejönnek Európába, illetve innen mennek ki. 90 óta megduplázódott a légiközlekedés miatti kibocsátás. Ez hatos, hatszor akkorára emelkedhet, mint amekkora a jelenlegi szint. Milyen javaslatot ö, ö, találna ön elő, hogyha az ICAO nem tudja ezt megoldani, és 2016-ig nem sikerül csökkenteni a kibocsátást? Köszönöm szépen, Zvicser kollega. Köszönöm szépen, biztos úr. Egyrészt köszönöm, hogy eljött hozzánk, hogy eszmét cserél velünk. Úgy gondolom, hogy tanúi vagyunk az éghajlatváltozásnak, most már ezt nem lehet eltagadni. És valamit tennünk kell. Azt mondta, hogy az éghajlatváltozás elleni politika nem működhet, hogyha a cégek, hogyha a vállalkozások nem játszanak ebben fontos szerepet. Mi pedig azt mondtuk, hogy az Európai Uniónak a világ éghajlatváltozás elleni politikájának tempódójának, pészmékerének kell lennie. Kérdezem, hogy hogyan próbálja majd a nagy cégeket, a nagy üzlető, üzleti szereplőket meggyőzni arról, hogy csökkentsék a kibocsátást. Ez idáig erre nem voltak hajlandók önkéntesen. Jean-Claude Juncker levelében az bízom meg önt, hogy a megújuló energiaforrásokra koncentráljon, és legyünk világméretű vezetők ebben, valamint az importforrások és a források diversifikációjára szólítja fel. Kérdezem, hogy mit tervez tenni ezen megbízatása körében? Van itt egy további kérdésem, amely személyesen nagyon foglalkoztat. Tudom, hogy ez Energia Unió, Sefcovics biztos hatáskörébe tartozik, de kérdezem, hogy a transadriai gáz vezeték kérdésével mit tesznek? Angers Hilperes képviselő. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Az egyik kérdés, amelyet már feltettünk többször, néhány kollégám is feltette ezt, egy konkrét ponthoz vezet minket. Grotea úr is beszélt az atomenergia kérdéséről. A válaszában biztos úr arról beszélt, hogy milyen hátrányokat észlelünk jelen pillanatban, illetve hogy a megújuló energiaforrásokkal milyen nehézségek merülnek fel, Nagyon fontos, hogy a megújuló energiaforrások tekintetében a célkitűzéseinket teljesítsük, de az energia mixben eh, ön is felvetett egy eh, megújuló energia célt. Spanyolországban egy atomerőmű már eh, betöltötte hivatását, és most 2032-ig meg akarják hosszabbítani tevékenységét és amikor az Európai Biztos Bizottságnak feltettem egy kérdést, akkor a biztos is elismerte, hogy az Euratom szerződés értelmében, a 37-es cikk értelmében nem kapott értesítést, pedig értékelni kellene a környezeti hatásokat. Kanyette biztos önnek van információja, kapott már tájékoztatást erről a tevékenységről? hiszen nagyon fontos kérdés a nukleáris biztonság, és nagyon sok állampolgár biztonságát veszélyeztetheti ez a környéken. És egyébként is kétségeink vannak az mix megvalósíthatóságával kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönöm most Brannan képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor az éghajlatváltozás elleni harcról van szó, biztos úr, megváltoztathatjuk a törvényeket, de megváltoztathatjuk az emberek hozzáállását. Van a jogi és az önkéntes megközelítés tehát. És azt gondolom, hogy az éghajlatváltozás elleni harcban mindkettőt kell tenni. Ha jogi útra tereljük a fellépést, akkor el kell magyaráznunk az állampolgároknak, hogy miért ezt a jogszabályt hoztuk, ha pedig az önkéntességre tesszük a hangsúlyt, akkor szintén tájékoztatni kell az állampolgárokat. Az carbon footprintről, a termékek széndiokszid lábnyomáról, hogyan akarják támogat, tájékoztatni a fogyasztókat, hogy sokkal inkább helyi termékeket vásároljanak? És milyen kapcsolatot lát itt a közlekedés és a szállítás ágazatának kérdéseivel? Köszönöm szépen, most meg Zúrinyó képviselő kap szót. Jó napot kívánok, biztos úr! Kiegészítő kérdésem van még. Az Európai Tanács következtetéseit kiegészítendő a 2030 es éghajlat csomag tekintetében. Az egyik a határozatban 15%-os célt irányoztak elő, és Faria kollega erre már ezre vonatkozólag már feltett egy kérdést. Hiszen az a kérdés, hogy a közös érdekben lévő projektekkel közösen hogyan lehet kiszámolni ezeket az eredményeket. Három konkrét kérdésem azonban van. Hogyan lehet a cél elérését monitorozni, nyomon követni? Mit tesznek egy olyan országgal, amely szándékosan nem járul hozzá a cél eléréséhez? illetve milyen kompenzációs lehetőségeket irányoznak elő azon országok számára, akik a célt szívesen el akarnák érni, de akadályokba ütköznek. Ugye mindig két országra van szükség ahhoz, hogy egy kapcsolatot létrehozzanak. Matikakis képviselő. Köszönöm, és köszönöm biztos úr, hogy eljött körünkbe, és egy érdekes vitát folytat velünk. Szeretnék hangsúlyozni egy kérdést, mert szerintem a másik kérdést már feltették, illetve megválaszolásra került, nem teljes mértékben kielégítően, illetve nem egészen pontosan. Engem az érdekelne, hogy energia megtakarítást hogyan tudunk elérni. Ez egy rendkívül fontos cél, nekem is fontos, fizika tanár vagyok, de mint tudja, ez a cél, ami 1,5%-ot jelentene, ez még mindig csak egy indikatív, tehát útmutatás jellegű és nem kötelező erejű. Vannak kormányok, amelyeket ez nem is érdekel. Egyszerűen csak olyan intézkedéseket mutatnak be, amelyek nem helytállóak. Az én hazám Görögország figyelembe vette az, hogy a, az energia szállítás, tehát a fűtőenergiának és a közlekedési üzemanyagnak ugyanaz az adótartalma, ez ezek az intézkedések nem kielégendő, nem kielégítőek. Ezeket itt felügyeletet, ellenőrzést kellene megvalósítani. Hogyan fogjuk ezt korrigálni. Meg tudja válaszolni biztos úr, hogy hogyan kívánja elérni azt, hogy 1,5%-os kötelező célt meg tudjuk valósítani. Köszönöm, Pedicini kollégám. Biztos úr, nem olyan régen feltettem egy kérdést, de még nem kaptam erre választ. Tehát megint felteszem a választ egy ö, csökkentett, rövidített formájában. Létezik az európai hálózatok létrejöttét szolgáló program, 33 milliárdos támogatást kap ez, az energiahálózatok, az informatikai és a közlekedés hálózatok összesen. Ugyanakkor 70 millió, milliárd euróra van szükség. Milyen magánberuházásokat lehet megnyerni a e cél elérése érdekében? És milyen garanciákkal rendelkezünk, hogy a krízis időszakában nem pocsékoljuk el a közpénzt? Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig Legazi asszony kap Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne. Ön említette a 300 milliárd eurós beruházásra kapcsolatban, ami három évre oszlik el. Ön, mint klíma, energia biztos, milyen javaslatai vannak ehhez a beruházási programhoz? Azt mondta, hogy majd az elkövetkezendő hetekben erről tárgyalni fogunk, de az ön javaslata mi ezzel kapcsolatban? A másik dolog, ami pedig a az október 23-24-i tanácsülés konklúzióit illeti. Nekem a 2.7-es az profi Tartalék kell ahhoz, hogy jobb, javítsuk az energia hatékonyságot és modernizáljuk a tagállamok energiarendszereit. Ez mit jelent a tagállamok energiarendszerének a modernizálása? A szenes erőműveket fogjuk, a foszilis erőműveket fogjuk modernizálni, vagy mi van emellett a mondat mögött? Köszönöm. Mely kollega Dance? És Dansz kollega teszi fel az utolsó kérdést. Egy gyors, rövid kérdés. Több kollega már felvetettem. Azt mondta, hogy a prioritások kialakításában azokat a javaslatokat vizsgálja meg, amelyikben a kritikus tömeg elérhető, amelyekkel elérhető. Bevonja majd a parlamentet? és ha igen, hogyan vonja be a parlamentet annak a kérdésnek a vizsgálatában, hogy mi elérhető és mi nem elérhető, hiszen az elérhetőség tekintetében mindenki más véleményem van. Grazie. Köszönöm szépen. Úgy tűnik számomra, hogy igen sok kérdést kapott a biztos, úgyhogy teleírt egy csomó papírt is, és most 10 perc áll rendelkezésére, hogy válaszoljon mindegyikre. Hát nagyon sok átfedés volt a kérdések között, úgyhogy mindegyikre fog tudni válaszolni. Köszönöm. Szeretném, hogyha az illetékes kollégám meghatározná ezeknek a szabályoknak az összehangolhatóságát a közösségi joga. Lejer úr beszélt, sok kérdést feltett, az energiahatékonyságról, és ezek persze nem kötelező célkitűzések az álláspontunk nagyon világos. A bizottság is, a bizottság elnöke és én is úgy gondolkodunk, hogy legalább európai szinten kötelező célra van szükség, hogy a kormányzás során meg tudjuk találni azokat az eszközöket, amelyek révén minden tagállam megteszi a megfelelő lépéseket, de rugalmasságra is szükség van, hiszen nem minden tagállamban vannak meg ugyanazok a feltételek, hogy ugyanolyan intenzitással, ugyanolyan energiahatékonysági intézkedéseket tegyenek. A kiindulási pontok teljesen eltérnek egymástól az egyes tagállamokban, ezért ez számomra egészen világos amilyen megújuló erőforrásokat illeti, valóban ezeket kell előtérbe helyezni. Ezzel három probléma merül fel. Először is az innováció problémája, hiszen ki kell fejlesztenünk ezeket a megújuló energiaforrásokat, és az energiatárolási technológiákat, is. ebben nagyon sok beruházásra van szükség, mármint a tárolási technológiákba. Másodszor az is probléma, hogy a piacok nincsenek összekapcsolva. Összekapcsolásra van szükség, és ebben beruházásokra, illetve intelligens hálózatokra, hogy elősegítsük a határokon átnyúló tranzakciókat. Ez nagyon fontos, és elérve a belső piacot, ezt kiegészítve, kiteljesítve tudjuk megtenni. Ez világos. Aztán van még egy kérdés Pacsák úrtól az ETS-sel kapcsolatosan, hogy ezzel most legyen egy piaci megoldás, vagy sem. Ez a rendszer piacorientált, és az is kell, hogy legyen. És egy tartalékra van szükség a fluktuációk elkerülése érdekében, és a különböző forgatókönyvekre nézve különböző megoldásokra van szükség, de ez mindig egy piacorientált megoldás lesz. Nem a magas árok, árak jelentenek problémát, hanem a jelzéseket kell adnia a gazdaságnak, hogy alacsony karbon kibocsátású beruházásokra van szükség. Az összekapcsolási problémákra is rákérdeztek, vagyis hogy összehasonlításra van szükség Svájccal dolgozunk most. Nincsen még minden probléma megoldva, de jó volna, hogyha Svájcot is be tudnánk kapcsolni a piacunkba. Lines. With same criteria, we can... És így tudjuk a globális piacokat is segíteni. Globális célkitűzésükre van szükség Párizsban. Ez a cél a globális szénkibocsátási piac kialakítása. Aztán arra is rákérdeztek, hogy az Európai Beruházási Bank milyen szerepet kaphat. Aztán majd visszatérek a Juncker csomagra is, ezzel kapcsolatosan is megfogalmazottak kérdések. A bizottság elnöke 300 milliárdos csomagot fog javasolni a beruházások mobilizálására és a foglalkoztatás teremtésre nézve. Energia ágazatot is érinti ez. Ebben az ágazatban a beruházási igény 200 milliárdos nagyságrendű évente az energiatermelés érdekében. Ez megújulókat is jelent, illetve azt, hogy az elavult hálózatokat és hatékonytalan hálózatokat fel kell újítani sok országban, ezeket fel kell váltani modern, intelligens hálózatokkal, illetve az épületek energia hatékonyságának javítására is szükség van, ehhez óriási összegekre van szükség az Európai Unióban, illetve az iparban is energiahatékonyságot kell biztosítani. Ez a Juncker csomag, csomagnak nagy részét felölelheti. Én ezeken a területeken dolgozom, az energiatermelés, megújuló energiaforrások, az energiahálózat modernizálása, az épületek energiahatékonysága és a beruházások energiahatékonysága. Minden projekt esetében figyelembe kell vennünk a közösségi érdeket. Vannak nagy lehetőségek is. Working on this, and we are working... Van egy csapatunk, amely ezen dolgozik a beruházási bankkal is azon, hogy hogyan lehetünk hatékonyabbak abban, hogy mozgosítsuk a magánbefektetéseket. Nem csak hagyományos hiteleszközökkel, hanem más pénzügyi finanszírozási eszközökkel is, amelyek nagyobb összegeket tudnak mozgósítani. Ebben az irányban is dolgozunk. Gyakran feltettek kérdést azzal kapcsolatosan, hogy mi történik azokkal, akik a célkitűzéseket nem teljesítik. Ott van az energiahatékonysági irányelv, ez kimondja, hogy mik a szankciók, és ezt közvetlenül alkalmazni kell. Az új rendszerben, amit szeretnénk, hogyha kötelező volna és ambiciózus, új irányítási rendszert is ki kell dolgoznunk, a parlamenttel erről egyeztetni is fogunk, hogy hogyan lehet ezt jobban működtetni. Volt egy kérdés Panyol úrtól, fontos kérdés ez, arról, hogy mi történik az Egyesült Államokkal kapcsolatos helyzettel. Jelen pillanatban az a probléma, hogy az elnök és a kongresszus másként és másként gondolkodik. A párizsi megállapodás el kell fogadnia a kongresszusnak is, ugyanúgy, ahogy nekünk is. Az amerikai tárgyalók nehéz feladat előtt állnak, hiszen kötelezettségvállalásokat kell megfogalmazniuk, de a jogi eszközök másként működnek, úgyhogy ez egy kemény dió. De a legfontosabb, hogy cselekvés történjen, hogy hogyan azt majd meglátjuk. Faria úr az összekapcsolásokról, Portugália és más országok tekintetében mások is szóltak erről. Nagyon fontos az ibériai félsziget szigetet képez, a balti országok is szigetet képeznek, a szigetek természetesen szigetet képeznek az energiahálózatban. Most az a kompromisszum, hogy 10%-at érünk, érjünk el. Ezt már évekkel ezelőtt el kellett volna érni. 2030-ra 15% ez a cél. Dolgozunk az összekapcsolások kérdésén. 2016-ban és 2015-ben is ez lesz egy fontos eh, cél. 2,4 lesz, 2016-ban ez a szám tanulmányokat végzünk ennek a programnak a megvalósíthatóságáról. Ehhez a tagállamok együttműködésére van szükség, ez így igaz. De ha valódi belső piacot akarunk kialakítani, amely működik, akkor ez nem lesz egyszerű feladat. Rodriguez asszony. Beszélt a TTIP-ről és az energia problémákról, de ez a szerződés még nagyon előkészítő szakaszban van. Az Európai Uniónak fontos érdekei fűződnek ahhoz, hogy diverzifikálja az ellátási forrásait, akár az, az Egyesült Államokon keresztül is. A gáz ellátás szükséglete háromszor, négyszer akkora Európában, mint az Egyesült Államokban. Oroszországgal vannak megállapodásaink, és most dolgozunk egy kerethatározaton, keretmegállapodáson a gázellátásra nézve. A földgáz amely talán az egyik legkevésbé szennyező energiaforrás, ezzel kapcsolatosan nagyon fontos cél, hogy több lábra helyezzük az energiaellátásunkat. Az energia az Európai Uniónak az az érdeke, hogy Észak-Amerikából is importáljunk gázt, emiatt a diversifikáció miatt, és ez támogatja a célkitűzéseinket mind ipari, mind környezetvédelmi területen. Természetesen globális százalékot állapítottunk meg az üzemanyagok minősége tekintetében. Jávor úr a 2020-as célokról beszélt, illetve a 27%-os célról, ami a közösségi szintű cél, de legalább van egy közösségi célunk, és a mechanizmusokat létre kell hozni ennek elérés érdekében. Köszönöm szépen! Nem szankciós mechanizmusról beszélek, hanem támogatási mechanizmusról. Minden országban meg kell figyelnünk, hogy hogyan tudjuk támogatni ezeket a fejlesztéseket, támogatva a tagállamokat és megkönnyítve dolgokat, nem csak szankciókban gondolkodunk. Pelecsini kolléga beszélt. Ah que en, en, en... Az igaz, hogy az Európa Pero es verdad que en el paquete Juncker nos ofrece una gran És nagyon fontos, hogy lehetőséget adjunk arra, hogy most rálépjünk a gázra e tekintetben, és a közösségi érdeket is figyelembe kell vennünk, és ambiciózusabb új projektekre van szükség. Elnök úr, úgy gondolom, hogy a kérdések többségére válaszoltam. Ha mégsem, de mégsem, van itt még valami. Nincsenek adataim ezzel kapcsolatosan, és hogyha meg lesznek az adataim, akkor önnek ezeket elküldöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy mindenki nevében köszönetet mondhatunk a biztosnak, Miguel Arias Kanyete biztosnak azért, hogy rendelkezésünkre állt, és azért is, hogy minden kérdésünket, amelyeket a kollégák feltettek, megválaszolta. Választ adott rájuk. Lezárom a bizottság ülését, és emlékeztetek mindenkit arra, hogy a következő ülésünkre november 24-én kerül sör. Ez egy rendkívüli ülés, amelyet este 7-kor Strasbourgban tartunk, és a rendes ülésünk a lekövetkező december 3-án és 4-én lesz Brüsszelben. Köszönöm szépen, és kérem, hogyha mindenki kimegy az ülő, ha valaki kimegy az ülésteremből, gyorsan tegye meg, hogy a koordinátorok ülését mi hamarabb elkezdhessük. Köszönöm.